Ja, liebe Kedves kolléganők és kollégák! Elképzelhető, hogy néhányan még nem találták meg a termet, de használjuk ki az időt, hogy ismét felvehessük a napirend ritmusát, így rögtön felszólítom a következő napirendi pontot is, amely az európai szék, éves programja. Vito Manuel da Silva Caldeirát, a számbevőszék elnökét üdvözlöm most körünkben. Így a KON szakbizottság elnökeként szeretném aláhúzni, hogy parlamentként mindig is szorgalmaztuk a számvevőszék függetlenségét, a függetlenségben pedig a független vizsgálat és ellenőrzés zálogát láttuk. Mármint, hogy az európai intézmények hogyan tartják be a költségvetési fegyelmet. Ahogy a múltbeli vitákat értelmezem, a jegyzőkönyveket olvasom, az derül ki, hogy nagyon fontos volt a bizottság számára a zöggenésmentes együttműködés a számbevőszékkel, számunkra az egyik legfontosabb ellenőrző szerv a Európai Számbevőszék. Jelentései nagy szerepet játszanak a politikai értékelésben és a politikák kialakításában. Most a rövid bevezetés után átadom önnek a szót, Káldeira úr, és örülünk, hogy meghallgathatjuk jelentését. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Elnök úr, engedje meg, hogy mindenek előtt gratuláljak önnek, Toyrer úr, hogy a szakbizottság elnöke lett. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az elnöksége alatt, és hogy bemutathatom a 2012-es programunkat. Úgy gondolom, hogy minnyáján tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kihívásokkal szembesül Európa, és milyen kihívások állnak a közfinanszírozás előtt. A polgárok és az adófizetők azt várják, hogy minden eurójukkal gondosan bánnak európai szinten. Az Európai Unió külső ellenőrző szerveként a számvevő szék az Európai Unió költségvetésének eh, alapjainak kezelését vizsgálja és ellenőrzi. Számos jelentést, számos véleményt publikáltunk már 2011-ben is, és eh, ma délelőtt is például az európai alapokról hallhattuk a számvevőszék jelentését. A számvevőszék jelentéseket, különleges jelentéseket is ír minden évben. 2012-ben 51 jelentést szeretnénk eh, írni a 2011-es pénzügyi évről. Ez magában foglalja az Európai Unió költségvetésének felhasználását, a fejlesztési alapok felhasználását, ezen kívül különleges jelentést írunk az európai ügynökségekről és egyéb Európai Uniós testületekről. A számvevőszék legnagyobb energiája az éves jelentések megírására jut. Az éves jelentés, ahogy tudják, tartalmaz egy megbízhatósági nyilatkozatot, a ellenőrzési bizonyítékokat és az értékelési rendszert. A megbízhatósági nyilatkozat közvetlenül rendeleten alapul, és amennyiben szükséges, a szék figyelembe veszi az auditorok és az igazgatóság tagjainak véleményét. Az Európai Unió költségvetéséről szóló számvevőzéki jelentés mindig a legnagyobb feladatunk. A 2011-es költségvetésről a számvevőszék több információt szeretne publikálni a megosztott menedzsmentről, a mezőgazdaság és a természeti kincsek felhasználása két értékelés tárgya lesz a mezőgazdasággal, a vidéki térséggel, a halászattal és erdőgazdasággal külön foglalkozunk. Két konkrét értékelés lesz a kohéziós politikáról is, az energiáról és a közlekedésről. Ezek összefüggenek az energiapolitikával, a másik pedig a foglalkoztatással és a szociális ügyekkel. Fontos, hogy tudjuk, hogy az első fejezetben azokat az eredményeket mutatjuk, amelyeket a tranzakciós tesztek eredményeztek. Így a 2010-es eredményeket értékeljük ki. A számvevőszék ezen kívül teljesítményi jelentéseket is szeretne írni, főleg, hogyha figyelembe vesszük a 2010-es éves jelentés helyzetét. Emlékeztetnék még arra a jelentésre, amelyet az Európai Bizottság február 17-én írt, amelyet a szerződés irányoz elő. Ahogy már bejelentettem, a számbevőszék szeretné a kiértékelési jelentést megvizsgálni, és megfelelő ajánlatokat is tesz a 2009-es évre vonatkozó mentesítés érdekében. Azonban a jelentés időzítése miatt nem leszünk kész a kiértékelési jelentés előtt, hiszen március 20-án a bizottság a kiértékelését előadja a parlament költségvetés ellenőrzési bizottságának. A különleges jelentésekről is szóltam. A különleges jelentésekhez tartozik például az, amely a teljesítményre vonatkozik. Azonban a számbevészék külön témaköröket is kiválaszthat. Itt különféle szúrópróbaszerű vizsgálatokat végzünk, amelyek témája nem kötelező jellegű. Természetesen a jelentések előtt megfelelő előzetes tanulmányokat végzünk. Megnézzük a teljesítményeket, megnézzük a potenciális javulási lehetőségeket és a közérdekeket. Elsősorban a legfőbb pénzügyi kezelési kihívásokra koncentrálunk. 2012-ben a pénzügyi válságra koncentrálunk fokozottabb mértékben, illetve arra, hogy hogyan tudunk megfelelő növekedés, megfelelő munkahelyteremtési intézkedésekkel elérni. Fontos azonban a klímapolitika is. Ebben a tekintetben az Európai Unió globális partnerként nagyon fontos szerepet játszik. Összességében elmondhatom, hogy 22 különleges jelentést szeretnénk 2012-ben összeállítani. Így elérjük a 12-50 közötti jelentés 2009 és 2012 között. Ez magában foglalja az Európai Unió által Horvátországnak nyújtott segítséget is. A pillanatnyi költségvetési szakaszokra figyelünk, tehát hogy a tagállamok hogyan kezelik a pénzeket, hogyan ellenőrzik az Európai Uniós pénzeket. A 2006-os strukturális alapok helyzetét megvizsgáljuk. Ezen kívül koncentrálunk a korosodó munkavállalók helyzetére is. A mezőgazdaság modernizációja, az egységes fizetési terület és a biotermékek képzik még vizsgálódásaink célját 2012-ben. Azonban az Afrikának nyújtatott útépítési segítségtől az Eurostat modernizációjáig számos területre kiterjedt figyelmünk. Számos előzetes tanulmányt készítettünk, például a fizetési egyenleg rendszerek egyszerűsítésében. A számbevőszék hozzáadott értéke ajánlásokban csapódik le. Hogy hogyan lehetne javítani a pénzügyeket. 2012-ben egy nyomonkövetési jelentést szeretnénk írni, abban a tekintetben, hogy hogyan vették figyelembe a különleges jelentések alapja megfogalmazott ajánlásokat. A számbevőszék szeretne végköz, végkövetkeztetéseket levonni az Európai Unió politikai döntéshozatalából. Például 2011-ben egy pozíció dokumentumot publikáltunk a közelszámoltathatóságról, hogy milyen intézkedéseket foganatosíthatunk a pénzügyi válsággal kapcsolatban, illetve ajánlásokat adtunk a bizottság zöld könyvéhez, amely a közbeszerzésekkel foglalkozott. 2012-ben pedig az új szektorális szabályokról, rendeletekről is szeretnénk véleményt mondani. Ide tartoznak a strukturális és kohéziós alapok, amelyről a szakbizottságuk vitázott ma délelőtt. Ezen kívül a közös agrárpolitika és az Európai Unió saját forrásai képzik vizsgálódásunk tárgyát. Természetesen a jövőre is ügyelünk, hogy hogyan fejlődjön tovább az Európai Unió. A számbevőszék eh, elkötelezett az átláthatóság és az etikai normák betartása és betartatása mellett. 2011-ben új etikai iránymutatókat dolgoztunk ki tagjaink számára. A számbevőszék ezért egy viselkedési kódexet is elfogadott, amely tagjaira érvényes. Ez eh, azt eh, követeli, hogy összeférhetetlenségi nyilatkozatot tegyenek a számbevőszék munkatársai, amelyek az interneten nyilvánosan hozzáférhetők. Az új kézikönyveink, munkamódszereink nemzetközi szinten vannak. Hangsúlyozni szeretném, hogy a teljesítmény alapú ellenőrzésre szeretnénk 2012-ben koncentrálni. Ez egy olyan feladat, amely egyre bonyolultabbá válik, hiszen más ellenőrző szervekkel is együttműködünk. Végezetül pedig 2012-ben szeretnénk a 2013-tól 2017-ig terjedő stratégiánkat is bemutatni. A legfőbb partnerenkkel már konzultáltunk, mit például az önök bizottságával. Szeretnénk eh, beazonosítani azokat a kulcskihívásokat, amelyekkel a számvevőszék szembesül. Más intézményekhez hasonlóan nyilvánvaló, hogy eh, azt várják el tőlünk, hogy új eh, utakat találjunk, hogy kevesebb, mert többet érjünk el. Ezért kezdeményezéseket kell kidolgoznunk, hogy egyre magasabb legyen a hozzáadott érték a számvevőszék részéről. Elnök úr, az önök szakbizottságának munkája nagy hozzájárulást jelent a számbevőszék munkájának sikeréhez. Ez a fél éves megbeszéléseinken rendre ki is derül. Legutóbbi találkozásunk novemberben volt Strasbourgban, amikor a plenáris előtt adtam elő a számövőszék jelentését. Igen tisztelt elnök úr, igen tisztelt szakbizottsági tagok, kölcsönös kötelezettségünk van, hogy az állampolgárok előtt elszámoljunk az Európai Unió pénzgazdálkodásával. Együtt kell működnünk, hogy elérjük ezt a célt. A számvevőszék pedig eh, szeretne megfelelni az elvárásoknak, amelyekkel 2012-ben szembesül. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Kaldeira elnök úr ezt a jelentést, és köszönjük a folyamatos együttműködést is. Kedves kolléganők és kollégák, most elkezdhetjük a vitát. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e hozzászólások az Európai Számbevőszék elnökének beszámolójához. Gressle asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a munkaprogram bemutatását. Örülök, hogy megbeszélhetjük közösen ezt a munkaprogramot, és mindenképpen egy dicsérettel tartozom, hiszen olyan dolgokat adott elő, amely engem személyesen is minket nagyon érdekel. Az idei munkaprogramnál már meg is kaptuk az első külön jelentéseket, például az új tagállamok atomerőműveiről, Olvastam a jelentést, el kell mondanom, hogy nagyon tetszett. Észrevettük, hogy tényleg javulást értünk el a jelentések egyértelműségében. Tehát így tovább. Csak így tovább. Azért még van mozgástér további javulásra is. De most mindenképpen szükségünk van az egyértelműségre, mert a polgároknál eh, bizalmatlanságot és visszafogottságot észlelek. Éppen ezért közös érdekünk az, hogy eh, bemutassuk, hogy mindenki lássa, hogy megtesszük a munkánkat. Mindig a maga oldalán állunk. Tehát itt a humán erőforrás kérdése is felmerült, hiszen a személyzet státuszát készülünk megreformálni. Van egy pár számunk, azért itt a személyzeti szabályzatban az összes szám nem ismeretes. Egész ebédszünet alatt azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne megszervezni ezeket a dolgokat, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk ezekből a jelentésekből. Nagyon jól felhasználhatjuk őket, hogy felbecsüljük, hogyan tovább. Múlt héten eh, Haitiban jártunk, és borzasztó volt látni a helyzetet. Egyszerűen ki, ki jön belőlem. Felmerül a humanitárius segítség kérdése. Meddig szabad humanitárius segítséget nyújtani, és mikor csap ez át fenntartható fejlesztési segítségbe? Ezek olyan dolgok, ötletek lennének, amelyek fontosak lehetnek. Szükségünk van a tanácsukra is, főleg az új pénzügyi időszak érdekében. Tehát ez a 2007-2013-ban 72 teljesítményi törvény létezett, hogy ezeknek mind megfeleljünk egy viszonylag rövid időn belül óriási feladatnak tartom. A számvevőszék gyors véleménye nagyon tetszett nekem, hiszen eh, nagyon eh, rövid távon kell együttműködnünk. Fontos az is, hogy ezen területeket is a lehető legnagyobb segítséget kapjuk önöktől. Köszönöm szépen még egyszer, és hálás lennék, hogyha az Európai Unió összes szerve, amelyekből több is lesz, tehát jó lenne, hogy a külső ellenőröket, a külső vizsgálókat jobban, intenzívebben igénybe tudnánk venni. És most szeretném megköszönni, hogy eljött még egyszer. Köszönöm szépen, most pedig Ayala Sender kolléganő következik. Köszönöm szépen elnök úr. Először is köszönöm Caldeira úrnak, hogy eljött a körünkbe. Köszönöm az éves beszámolóját is. Kreszle asszony már elmondta, a konstruktív párbeszéd során természetesen ajánlásokat fogalmazunk meg, és ebben a keretben Szerettem volna egy néhány aspektusra felhívni a figyelmet, ami szóba került egyébként Kaldér úr előadásában, is. jó lenne ezt részletezni egy kicsit. Beszéltek, beszélt például arról, hogy a pénzügyi terv előkészítése során egy sor rendeletet kell alkotni, és arról is szó volt, hogy az Európai Beruházási Bankot hogyan lehet fokozottabban aktivizálni, és a pénzeszközök hogyan kerülnek felhasználásra, szóba kerültek az európai hálózatok. Tehát hogyan tudjuk ezt az egészet aktivizálni? A kérdés most az, hogy a számbevőszék hogyan vélekedik, hogyan gondolkodik a megelőző munkákról, hogy egészen újfajta projektekről van szó, ezek kialakítása, az eszközmenedzsment, és természetesen ehhez új munkatársakra, új tisztviselőkre van szükség az Európai Bizottságnál, ami természetesen időnként túlzott elvárásokkal is együtt jár, Röviden szólva, érdekes lenne megtudni, hogy számvevőszékként az újfajta elvárásokat hogyan kezelik, hiszen itt a válság körülményei között újfajta instrumentumok jöttek létre, hogyan tudnak ehhez önök alkalmazkodni. Itt természetesen vannak fenntartások, a banknak megvan a maga szerepe, és ő igyekszik természetesen a legjobb képben megmutatkozni, de önöknek azért ezt valahogy figyelembe kell venni az ellenőrzéseik során. Az ajánlások természetesen nagyon fontosak számunkra. Örülök és hálás vagyok azért, hogy a számbevőszék nem csak a tényeket ellenőrzi, de túlmegy egy szűk ellenőrzési körön, hanem ajánlásokat is megfogalmaz. Fontos nekünk is, hogy meghallgassuk a szakértők véleményét, akik irányt tudnak mutatni. Éppen ezért nagy, nagyon türelmetlenül várom már az önök jelentését és az ajánlásaikat. Nagyon nagy érdeklődéssel fogom olvasni, ezt már megígérhetem. A kérdés most tehát fordítva is jelentkezik, hogy ön, önök figyelembe fogják-e konstruktív módon venni a parlament ajánlásait. És önök elindultak egy úton, ezt tudjuk. Tudom, hogy önnek személyes érdemei is vannak abban, hogy ezen az úton elindultak. Igyekeznek a hatékonyságot folyamatosan erősíteni a számvevőszéknél abból indulok ki, hogy az a szeminárium, amit nem sikerült egészen lezárnunk, volt egy blackout Brüsszelben, egy áram kimaradás, és hát reméljük, hogy ez ott nem szakad félbe, hanem folytatni tudjuk ezt a dolgot. Természetesen a számvevőszékek a benchmarking lehetőségeivel is élhetnek, és ez fontos, hogy a jövőben is használják. Természetesen a tanácsol folytatott párbeszéd is fontos, még ha vannak is véleményeltérések, de azért az alapkérdés mindenkit ugyanúgy foglalkoztat, hogyan tudjuk a költségvetést kialakítani. A tanács időnként másképp látja, mint mi, vannak egy, van egyrészt egy számsora egy költségvetésnek, tisztán a számok, de aztán hozzájönnek az objektív célok, és hát a végén az eredmények, ez természetesen különböző megközelítést jelent. Hogyha az elszámoltathatóságról beszélünk a számvitel területén, nem csak arról van hogy megnézzük, hogy 50 a kiadási oldalon, 50 a bevételi oldalon, hanem tényleg a célok figyelembevételése és elérése is fontos. Jó lenne, hogyha itt együtt tudnánk haladni. Gracias, señora Ayala Senda, Köszönöm szépen. Ódi úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Szeretném egyetérteni azzal, amit Ayala Sender asszony mondott el, és Gressle asszony is. Én is szeretnék gratulálni önnek. Gratulálok az újra kinevezéséhez a számbevőszék elnökeként. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen hozzáértő személy irányíthatja a testületet, és ez ilyen jól működik, és nagyon konstruktívan, egy nagyon nehéz helyzetben azt hiszem, hogy itt a KONT szakbizottságban nagyon nagy szerencsénk, hogy ön lett az elnöke a számvevőszéknek. A munkaprogramját illetően van-e elég erőforrásuk? Azt hiszem egyszer már föltettem ennek ezt a kérdést a plenárison. Van-e elég erőforrásuk ahhoz, hogy az auditálási kiküldetéseiket végrehajthassák? Egy dolog a szakképzettség, egy dolog a minőség, és a financiális oldal az a másik. Nekünk a parlamentben nincsenek nagy erőforrásaink, nem az amerikai kongresszus ez, nem áll minden egyes képviselő mögött egy 40 főből álló stáb. Ön mit gondol? A minőséget és a mennyiséget garantálni tudja-e az az erőforrás, ami a számvevőszék rendelkezésére áll. És ezek segítségével össze tudják-e állítani a véleményeiket. Aztán a társértékelést illetően. Ez az úgynevezett társértékelési rendszer hogyan fog a jövőben tovább fejlődni. És az, hogy a számvevőszék tagjai egymást minősíthetik. Nyilván észrevette, hogy itt ebben a szakbizottságban igen nehézkes a kapcsolatunk a tanácssal. A számvevőszék át fogja alaposan vizsgálni a tanácsot Tehát van-e ilyen tervük, hogy alaposan átvilágítsák a tanácsot? Azt hiszem, hogy számunkra ez nagy segítség lenne. A jelentésükben csak egy vagy két bekezdés szól erről, de mi nagyon kritikusak vagyunk a tanácsot illetően. Szeretném hallani a véleményet. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Audi úrnak. Nekem is van egy kérdésem elnök úrhoz. Ez szorosan illeszkedik Ódi kolléga által felvetettekre. Vita folyt a szakbizottságban abban a kérdésben, hogy a, az intézmények mentesítése hogyan történjen. Tegnap lehetőségünk volt a Dán külügyminiszterrel, mint a soros elnökség képviselőjével beszélni, itt most azt kérném öntől, hogy a számvevőszék szempontjából mondja el újra nekünk, hogy a számvevőszék a vizsgálati tevékenységével hogyan tudja bevonni, vagy bevonja a tanácsot. Mindenek előtt egy kérdés érdekes nekem, ahol végrehajtói feladatokat lát el a tanács. Ott Ebben az összefüggésben szeretném megkérdezni, tud-e ezzel kapcsolatban valamit mondani a kormányközi feladatok területén? Adott esetben ez a tanácsra a Fiskális Unió keretében valamilyen végrehajtási feladatot kiró-e? és eh, ahol mondjuk a mi közreműködésünk nem kívánatos ezek után, vagy nem tudunk részt venni ebben, és a kérdés, hogy az adófizetők pénzét hát legalább a számbevőszék ellenőrizni tudja, mert ha jól tájékoztattak, akkor a nemzeti számbevőszékeknek nincs joguk ahhoz, hogy a tanács vonatkozásában ellenőrizzenek. Lehet, hogy rosszak az információim, de talán ön is hozzászólhatna valamit a témához. Nem is látok további hozzászólási igényt a testületünkből, akkor pedig Caldera kollégát, vagy nem kollégát, hanem elnök urat kérem válaszra. Uh, <clears throat> thank you, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak a kedves szavakért és a bókokért és a személyes üdvözletekért. Ezekért a számvevőszék minden tagja nevében és a munkatársaink nevében szeretnék köszönetet mondani. Szakmai és független módon mindent megteszünk annak érdekében, hogy az auditálásokat elvégezzük, hogy választ tudjunk adni ennek az intézménynek a fő aggodalmaira. Természetesen a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal. Kevesebb az erőforrásunk, de több munkát kell elvégeznünk. Tavalyi év végén 887-en dolgoztunk a számvevőszékben. Itt, ebben a teremben a résztvevőknek körülbelül a 16%-a a tolmácsolásra fordítódik, és egy nagy rész az adminisztrációra is. Nálunk a számvevőszékben 20%-os állomány kiegészítést kaptunk az elmúlt öt évben, annak ellenére, hogy nem kértük ezt. Ez csak azt mutatja megint, hogy szükség van a fokozatos növelésre ahhoz, hogy a lehető legjobb minőségű munkát nyújthassunk a többi intézmény számára, különösen ennek a szakbizottságnak a számára, a fő partnerünk számára. Ez pedig azt jelenti számunkra, hogy nagyon kemény feltételeknek kell megfelelnünk, és a prioritásokat ki kell jelölnünk ahhoz, hogy először is az éves jelentést teljesíthessük, mivel ez kötelező, és utána a 43 ügynökségről és kb. 7 vagy 8 más testületről is. Ezek a kötelező jelentések. Tehát a pénzügyi szabályzat azt írja elő, és azt hiszem ez Kressler asszony kérdésére válaszol, hogy amikor az ügynökségeket auditáljuk ennek keretében, akkor egy új eljárást kellene megvalósítanunk. Ennek az lenne a lényege, hogy az ügynökségek maguk egy független külső auditort bíznak meg és az Európai Számvevőszékkel is egyeztetik ezt. Hiszen a számvevőszéknek a feladata a megbízhatósági nyilatkozat kialakítása. Ehhez azonban az kell, hogy azok, akik ma a számvevőszékben az auditálásokat végzik ezen a területen, még plusz feladatokat fognak kapni a jövőben. Mi üdvözöljük ennek a szakbizottságnak a támogatását ebben a reform folyamatban, és legyenek benne biztosak, hogy a szerződéses felelősségét betartja a számvevőszék, hiszen külső auditorként ezeknek az ügynökségeknek és szesületeknek az esetében visszajelzünk mindenképpen önök felé. Ezen kívül a prioritásainkról még hogy mondjam el, hogy független társ értékeléseket kell végeznünk. Tudják, hogy 2008-ban egy átfogó társ értékelést végeztünk, ez a teljes szervezetre kiterjedt. Ezt folytatni akarjuk, de ugyanakkor lesz egy következő társértékelés is. Ez teljesítmény alapú lesz. Mi úgy gondoljuk, hogy feladatunk, hogy a lehető legjobb minőségű terméket nyújtsuk a klienseinknek. Az értékelés folyamatáról, hogy mondjam el, hogy nem egyszerű dolog, hogy megfelelő társakat találjon az ember, akik ezen a szinten képesek minősítésen, nem csak a számvevőszékről van itt szó, hanem az EU-n kívüli hasonló auditáló intézményekről, amelyeknek a munkája összehasonlítható a számvevőszék munkájával. Feladatunk az, hogy ők az ő segítségükkel új szemmel láthassuk a saját munkánkat is. Az új pénzügyi terv, ezt most vitatják meg, természetesen nagyon sok területet fed le, és nagyon sok érzékeny területet. Nem csak a válság utáni intézkedésekről van itt szó, az új pénzügyi eszközökről, hiszen fölhívtuk a figyelmét már ennek a szakbizottságnak arra, hogy várhatóak lesznek problémák az elszámoltathatóságot illetően az új pénzügyi eszközök keretében. Most nagyon nagy vitába kezdtünk, különösen a kohéziós területről, ezeknek az eszközöknek a hatásáról. Figyelemmel követjük a vitát, és természetesen a lehető leghűbben visszajelzünk Önöknek. Ami azokat a pénzügyi eszközöket illeti, amelyeket az Európai Beruházási Bank kezel, természetesen a számvevőszéknek a kompetenciája itt közvetlenül kapcsolódik az Európai Unió költségvetéséhez. Ez is egy olyan dolog, amit majd a meghallgatáskor kell megvitatnunk, ezt a meghallgatást tavaszra tervezzük, Ajan Szender asszony is mondta. Elnök úr, nem csak arról van szó, hogy minden nap egyre inkább kormányközi struktúrák alakulnak ki az Európai Unióban, hanem arról is, hogy olyan alapokat bocsátunk a tagállamok rendelkezésére, amelyekre nem igazán terjed ki a szerződés. Ez pedig egy új kihívás. Hagy mondjak egy példát, ami egész aggasztó. A stabilitási mechanizmus. Ma Portugáliának és Írországnak adott pénzügyi segélyek egy részét garantálja. Hogyha a stabilitási mechanizmusi kérdések mindegyike a mechanizmusnak alávetve valósul meg, akkor nem tudjuk, hogy mi történik a mechanizmus által nyújtott garanciával. Vagyis lehet, hogy lesz stabilitási mechanizmus, amely az Európai Unió részéről kezeli az alapokat, amelyek mögött az Európai Unió költségvetése áll. Én itt a 60 milliárdra utalok. Hát ezekre a kérdésekre alaposan ki kell térnünk. Ez pedig egy új valóság. Nem csak a számvevőszék részére, a parlamentnek is foglalkoznia kell ezzel a témával. Egy új realitással kell szembenéznünk, ez már nem a szerződés birodalma, és itt a szerződésnek konkrét határai vannak, nekünk pedig át kell tekintenünk, hogy az ránk ruházott mandátum segítségével hogyan nyúlhatunk túl a szerződés keretein. a héten írjuk alá a nyúzói szerződést, ez pedig új kihívásokat jelent. Az európai intézmények egy olyan szerződés alapján fognak most működni, amely túlmutat saját magán. Természetesen az Európai Tanácsnak is van egy szerepe hogyha vannak adminisztrációs költségek, amelyeket az adott feladatokhoz igazítunk, akkor hozzá kell nyúlnunk az Európai Uniós költségvetéshez. És természetesen a számvevőszéknek a mandátumot kell végeredményben követnie. pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy hány eurót költöttünk el, és hogyha ezt az eurót úgy költötték el, hogy egy eltérő, hogy fogalmazzak, intézményi keretben költötték el, akkor újra át kell gondolnunk, hogy önöknek, mint intézménynek, és nekünk, mint intézménynek, mi is tulajdonképpen a szerepünk az elszámoltathatóságot illetően. Természetesen többen is említették, hogy a számvevőszék mit tervez a tanácssal. Igen, alaposabban át kell világítanunk, de minden évben megtesszük ezt. Minden egyes intézményt auditálunk, minden egyes testületet, és önök meg is kapják ennek az eredményeit. De értem az aggodalmakat, ugyanis a visszavoni szerződés óta megváltozott a valóság. Van a külszolgálat most már, és ők a tanástól is és a bizottságtól is kapnak pénzeket. Ott diplomaták és alkalmazottak dolgoznak, akik a tagállamokból érkeznek. Ez egy új realitás, amely fejlődik tehát a számvevőszék mindent megtesz annak érdekében, hogy, hát hogy fogalmazok, ennek az úgymond intézménynek a munkáját kövesse, de a működési költségeket a bizottságnak kell nyújtania. Ennek ellenére természetesen belegondolunk, hogy még miről számolhatnánk be önöknek a tanácsot illetően, hogy több információt kapjanak a tanács működéséről, hatékonyságáról. Megpróbálom egybefogni a válaszokat. Gressle asszony. Azt kérte, hogy a humanitárius segélyeket, fejlesztési segélyeket hogyan auditáljuk, gondoljunk bele. Nagyon is figyelemesen követjük ezt. Tudjuk, hogy nagyon nehéz ez a terület. Természetesen ez egy politikai kérdés is, mi szerint az Európai Uniónak feladata-e, hogy ilyen helyzetekben segélyt nyújtson. Persze feljegyzem a megjegyzéseit, és természetesen a jövőbeni auditálásokkor ezt figyelembe vesszük. A számvevőszék ezt nem említettem a bevezetőmben, de a tanács kérésére is reagál, mi szerint egy véleményt állítsunk össze az önök által javasolt új személyzeti szabályzatról. Én úgy gondolom, hogy a számvevőszék elkészíti majd ezt a véleményt a javaslat alapján, és az emberi erőforrások használatára is kitérünk majd. Ezt is felvetette, hogy a korábbi reform ahhoz az eredményhez vezetette, amit elvártunk. Elnök úr, azt hiszem, hogy általában mivel választottam a kérdésekre, még ha nem is mentem részletekbe, és köszönöm ezt a lehetőséget és a kedves szavakat. Köszönöm. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, a válaszokat. Van még kérdés? Gressle kolléganő. Elnök úr, köszönöm szépen. Csopán megragadom, megragadom az alkalmat, ha már itt van, hogy rákérdezzek a személyzeti szabályzatra. A véleményemnek a határideje péntek, aztán március 18-ára van a határidő a júriban, vagyis az illetékes szakbizottságban. Azt szerettem volna ezért önnek mondani, hogy sürgető a dolog, mert szerettünk volna valamit megtudni arra nézve, hogy milyen intézményi problémák vannak. A számvevőszék is munkáltató, és rá is vonatkozik a staff regulation természetesen, és jó lett volna, érdekes lett volna megtudni azt is, hogy a többi intézmény milyen intézkedésekre vár, és hát ilyet nem nagyon kaptunk sem öntől, sem más intézményektől. Igazából nem látjuk, hogy milyen problémák vannak a jelentésben, tehát 55 ezer emberről beszélünk valójában. Jó lenne, hogyha tennénk annak érdekében, hogy javuljanak a dolgok időnként. Ez lenne az első kérésem, a másik kérésem pedig, hogy maradjunk közeli kapcsolatban. Tudom, hogy Luxemburg ugyanolyan messze van Brüsszeltől, mint Brüsszel Luxemburgtól, hát ami a rendszeres tapasztalatcserét illeti, természetesen ez ennek ellenére fontos. És ha megnézzük a költségvetési rendeletet, a jelen tárgyalásokat, nagyon nehéz ezt szavakba önteni, hogy úgy mondjam. Kezdjük csak a pénzügyi eszközökkel, a közös menedzsmenttel, vagy a megosztott menedzsmenttel, és van egy csomó más dolog, amelyik alapvető fontosságú a költségvetési jogban. A természetesen hálával vettük, amit eddig mondtak a megjegyzéseikben, ajánlásaikban, de azért jó lenne, ha most még kitartanak emellett. Beszéljenek a kollégáikkal arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne ezt megszervezni. Persze vannak külső auditorok és függetlenek is, semmi gondunk nincs ezzel, sőt, éppen ellenkezőleg, de hát parlamentként is folyamatos problémáink vannak, hogy hogyan tudjuk szavakba önteni a dolgokat úgy, hogy az jó is legyen. És ezért kérem, hogy gondoljanak ránk is. Odi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani azért a lehetőségért, hogy ezt a vitát itt ma lefolytathatjuk, ami a 60 milliárdot és a hozzá kapcsolódó garanciákat illetően nagyon érdekesnek tartottam a megjegyzéseit. Szerintem hasonló ehhez az a garancia, amit a beruházási banknak ajánlunk. Szerintem minden olyan döntés esetében, amely az Európai Unió költségvetését illeti, konkrétan itt a beruházási bankot említeném, ez elég nagy lyukat válj most már az Európai Uniós költségvetésbe. Ami a stabilitási mechanizmust illeti, és a eheti aláírását. Sajnos ez a kormányközi módszeren alapszik. És ha jól tudom, egy Luxemburgban székelő cégen keresztül fut az egész. Hát nem tudom, hogy helyes-e ez, hogy egy magáncég kezében van ez az egész gyakorlat. Azt hiszem, hogy De Magistris úrral folytattam, aki most már Nápoly polgármestere, egy megbeszélést erről én úgy gondolom, hogy egy mentesítési jogunk, vagy bármiféle jogunk kellene, hogy legyen ezzel a céggel szemben. Én nem ellenzem a magáncégeket, de hát itt hatalmas közpénzekről van szó. Kellene, hogy legyen egy minimális számvevőszéki ellenőrzési lehetőség a cég felett. És ugyanez vonatkozik a parlamentre is. Én nem politikai ellenőrzésről beszélek, hanem arról, hogy itt tényleg valóban nagyon nagy pénzekről van szó, és el kellene fogadni azt, hogy legalább egy mentesítésben szerepet játszhatszunk. Most már túl késő ehhez persze, de küldhetnénk egy nyílt levelet, hogy felhívjuk mindenkinek a figyelmét erre a problémára. Köszönöm. Szöndörgárd kolléga következik. Nos, Szeretnék az elnök úrnak én is köszönetet mondani az elmondottakért. Az stabilitási mechanizmussal kapcsolatban fontos dolgokat mondott, az ISF ről van szó. A Dán képviselő jelen volt tegnap, és az volt a benyomásom, hogy tulajdonképpen majdnem mindegy volt neki, hogy mi is történik. Tehát, hogyha most 30 milliárdos garanciát adnak, és vegyük a worst case esetét, hogy tényleg oda van ez a pénz, és hát a garancia vagy a kezességvállalás realitássá válik, hát eh, ezt jobban meg kéne vizsgálni, hogy akkor ennek milyen következményei vannak. Nagyon helyesnek tartom, hogy itt most szóba kerül, és eh, a számvevőszék foglalkozzon ezzel. Van egy kérdésem az új megközelítéssel, kezdeményezéssel kapcsolatban. Itt van ez a kiváló program a kezemben. Az egyik javaslat az értékelő jelentés kapcsán a Lisszaboni szerződés értelmében kell ilyet készíteni a bizottságról. Tehát a kérdés az, hogy a jövőben a tervek szerint a mentesítés keretében a számbevőszék, amikor elkészíti a jelentését, erre az értékelő jelentésre támaszkodik, ami a bizottságtól jön. Ez a jövő útja? Van. További hozzászólást nem kaptam, és hát egy pillantást vetek az órára, és ennek az előfeltételnek a teljesülésével egy kompakt választ kérek. Köszönöm szépen. Rövidre fogom, mert tudom, hogy kifutunk az időből. Attól tartok, hogy a személyzetre, az állományra vonatkozó szabályzatot illetően nem leszünk kész időben, de a lehető leghamarabb megpróbálunk reagálni. Az erről szóró jelentést kétoldalú módon elérhetik, hogyha engedélyt kapok arra, hogy önökkel megvitassam ezt a dokumentumot. Én azt hiszem, hogy egyébként jó ötlet lenne a jövőben fokozni az együttműködésünket. Mi Luxemburgban székelünk, önök itt Brüsszelben, néha Strasbourgba menet, át is utaznak Luxemburgon keresztül. Jó lenne, ha útközben megállnának, és mi nagyon nagyra tartanánk ezt. De persze mi is szívesen elutazunk Brüsszelbe, mint ahogy ezt megtettem ma. És azt hiszem, hogy minden kollégámra és munkatársamra elmondható ez hogy a napról napra munka során erősítsük a kapcsolatokat. A múltkor volt egy előadássorozatunk a megbízhatósági nyilatkozatról és a módszertanunkról például. Hogy mondjak egy szót az the existence of an audit board where az új mechanizmusról, a stabilitási mechanizmusról. Az eurózónából két tagállamra van szükség ahhoz, hogy kinevezhessenek vizsgálatra egy országot. Tehát ez azt jelenti, hogy a jövőben a nemzeti auditáló hatóságoknak és a számvevőszéknek sokkal jobban együtt kell működnie ahhoz, hogy az új stabilitási mechanizmus feltételeinek meg tudjunk felelni, és még így is lesznek hiányosságok. Ami a bizottság értékelését illeti. A, szakbizot, a számvevőszék azt ígérte, hogy ezt megvizsgáljuk, és amikor ez készen áll, akkor be is nyújtjuk önöknek. Ha a jövőben a jelentés más ütemtervel készül el, akkor talán a szemvőszéknek több ideje lesz arra, hogy saját véleményt állítson össze. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljött, hogy bemutatta 2012-es munkaprogramját, és hogy válaszolt a szakbizottságunk kérdéseire. Remélem legközelebb is találkozunk. Köszönöm szépen. It's not your problem. Kedves kolléganők és kollégák, ezt a rendi pontot, ezt a nagyon fontos napirendi pontot most lezárhatjuk, és megkísérelhetjük behozni az időnket. Rögtön áttérünk a következő mentesítési pontokra. Ez a 46-os tól az 52-esig terjed. Először is Ayala Sender asszonynak szeretném átadni a szót, aki az előadó. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is tájékoztatnám a tagokat, hogy van egy fordítási hiba. Az eredeti franciául készült, tehát a francia a munka szöveg alapja. A többi fordítás pedig részben nem sikerült jól. Annyira alaposak voltak, hogy túllőttek egy célon, és már megadták a mentesítést az összes intézménynek. Tehát igazából megelőlegezték ezt a fordítók. Tehát én eh, odaírtam, hogy mentesítés igen vagy nem. Tehát én ezt nyitva hagytam opcióként. Nyitva maradt tehát ez a lehetőség. Ezt csak szerette volna azért mindenképpen elmagyarázni. Azért döntöttem így, hogy nyitva maradjon az első eszmecserére, tehát én nem hoztam ítéletet. Szóban elmondom, de írásban nem írtam ezt le. Tehát a francia nyelvű változat érvényes, az nyitott megvan az a lehetőség, hogy nyitott a francia, a többieknél sajnos csak is az első rész szerepel, mármint hogy megadtuk a mentesítést. Tehát most akkor mindjárt meghallják az ajánlásomat is. De el kell gondolkoznunk, hogy megadjuk vagy ne adjuk meg Természetesen ez a kollégák véleményétől és a módosítóktól is függ. Mindenképpen biztosíthatom, hogy nyitott fülekkel hallgatom meg a kollégák javaslatait. Tehát jelentés tervezetről van szó, amely nyitott a módosítók számára éppen ezért írtam be, hogy vagy megadjuk, vagy nem adjuk meg. Tehát nem akartam ítélkezni. Remélem, hogy párbeszédet folytathatunk majd a kollégákkal és a tanácssal. Amennyiben megfelelő időben nem tudunk megállapodni, a szigorú határidő előtt akkor ezt ne értékeljük negatívumként, hanem értelmezzük úgy, hogy az intézményeknek egy kicsit több időre van szüksége. Martino, in the Spanish no, in the, in the, okay, in the English, si veo que me dicen... Éppen észreveszem, hogy az angol verzió is korrekt. Csak a spanyol egy kicsit göröngyösebb. Az angolban nyitva maradt mindkét lehetőség. Tehát a spány- spanyolban csak az van, hogy megadjuk. Nos. A számövőzik ajánlásai alapján is az a helyzet, hogy az intézmények többsége a legtöbb főtitkár meghallgatása után olyan képet mutat, hogy az eljárásban már csak a mentesítés várat magára. Tehát kijelenthetjük, hogy jól dolgoztak, azonban felfelé kell tartanunk a hüvelykújjunkat, amennyiben az én álláspontomra kíváncsiak a kollégák. Másrészt néhány módosító is beleférne, hiszen dinamikus folyamatról van szó. Például itt van a számbevőszék. Hallottuk a jelentést, és pozitív dolgok is kialakultak. Tehát a számövőszék például úgy döntött, hogy a tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatát az internetre is felviszik. Ez már haladás. És számos módosítónk itt már okafogyottá válik emiatt. és itt javítási igényeink és jelentkeznek a számvevőszék ajánlásaiban. Na most nézzük meg a egsp t Na hát ez egy hosszú menetelés. Ha szabad így mondanom. Egy dolog nem pozitívan fejlődött, illetve néhány dolog, egyéb dolgok nem fejlettek olyan pozitívan. De itt sikerült egy tagokra vonatkozó alapszabályt megszavazni. Ez már nagyon közel áll a parlament javaslatához, és a parlamenti tagokról szóló alapszabályt veszi alapul. Időközben pozitív változásokra is sor került, hiszen néhányan megváltoztatták azokat a pontokat, amelyeket a mi jogi szolgálatunk javasolt. Tehát például igazából egy telekonferencián való részvételért is részvételi díjat kapnak. Ahogy ezt szóvá tettük, belátták, és igazat adtak nekünk. Tehát a parlament ajánlásait magukévá kell tenniük. Nem egyszerű minnyájukkal leülni az asztalhoz, hiszen egymásnak ellentmondó érdekek is vannak. Azt láthatjuk, hogy különféle érdekek tükröződnek. De nagyon pozitív a mérleg. Igen, az EGSB-nél igazából azt is észrevesszük, hogy a felelősség érzet nőtt. Olyan dolgokra is ügyelnek, amelyek korábban számukra nem voltak olyan lényegesek. És tényleg kijelenthetjük, hogy sok dolog javult. Igazából összeszedik magukat, és Krisztof úrnak pedig tényleg gratulálhatunk teljesítményéért. Nagyon nyitott volt a vita tekintetében, nagyon, nagyon áttekinthető módon jelentett. Egy kicsit zavarosabb a kép az igazgatás technikai aspektusban. Tehát itt a management, az egsp igazgatása egy kicsit problematikusabb. Itt órákat kellett eltöltenem az adminisztrációval folytatott vitákkal. Hiszen eh, itt az Olaf, a számbevőszék is megjegyzéseket tett a human erőforrás politikára, és itt szóltam az informátorok kérdéséről is, a főtitkár pedig megvizsgálta az idevágó dokumentumokat. Az alacsonyabb szinteken tárgyalásokat folytattam ottani tisztviselőkkel, és ellenállás észleltem a részükről. Néhány esetben szükséges volt tehát például a humán erőforrásnál javaslatokat tenni. Zajlik a folyamat azonban, göröngyös az út. Tehát például a HR osztályvezetője még javíthat osztálya teljesítményén. Itt azért volt egy-két megjegyzésem. Szerettem volna megkérdezni, hogy lehet-e tisztázni ott a helyzetet, de igazából ellenállásba ütköztem. És az Olaf esetében is ugyanez volt a kérdés, amikor az Olaf érdeklődött. A Európai Bíróságnak kell itt ítéletet mondania a közszolgákról. A fizetések szintjén minden rendben volt, azonban a len, lejjebbi szinteken, eh, hát minél lejjebb mentünk, annál problémásabb volt a helyzet. A konstruktív átmenet itt eh, a bíróság határozatától a megvalósításig eh, elég hosszú út lesz tavasszal fogja a bíróság közzétenni határozatát. De még egyszer elmondom, a politikai rész rendben van, a technikai rész azonban még nehézkes, tehát főleg az igazgatási rész. Nekem valahogy kellemesebb lenne, hogyha az egész dolgot sikerülne feketén-fehéren tisztáznunk. Természetesen mindenki tehet javaslatokat, hogy mi a teendő, de az biztos, hogy a nevem itt marad a jelentés alatt. De összességében elmondhatom, hogy jó jeleket is észleltem. A Dán elnökség kiválóan viszonyul a témához. Informális szinten is, tehát itt a tanács főtitkárságával, Toyrer úrral is elküldtünk egy levelet, a koordinátorokkal egyeztettünk. Most pedig várjuk az elnökség reakcióit de ez informális szinten zajlik. Most pedig egy további megbeszélésünk lesz a Dán nagykövettel, melynek során megállapíthatjuk, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy ezt a nem hivatalos dokumentumot, vagy az erre adott lehetséges választ megfogalmazzuk, vagy ezt a megértési szándéknyilatkozatot, tehát hogy megfelelő választ tudnánk-e adni. De mindenképpen várom a módosítókat. Hogyha nem tudunk közösen választ adni, akkor a tanácsban fel kell szólalni, hogy tavaszról őszre túljuk el a kérdést, és ez igazából nem egy barátságtalan gesztus, vagy nem az ellenségeskedés jele lenne, hanem csak kifejezési juttatnánk, hogy egyszerűen több időre van szükségünk, hogy ezzel az anyaggal tisztességesen bánjunk. A kérdő ív azt gondolom érdekli önöket, hát ez egy formális szöveg, amely kicserélődött a két intézmény között. A tanács azt mondta, hogy még nem tud válaszolni. Tehát csak informálisan haladtunk tovább. A Dán nagykövettel ki kell dolgoznunk, hogy adott esetben milyen választ adjon a parlament erre a szándéknyilatkozatra. Ez még egy kicsit képlékeny. Megfelelő lépéseket teszünk. És ismét itt van az átláthatóság kívánalma. de nem vagyunk egyedül a Dán elnökséggel, azért néhányan ülnek még ott annál az asztalnál. És abban vagyunk érdekeltek, hogy a mentesítés problémáját megoldjunk. Remélem, hogy ezzel alaposan sikerült tisztáznom, hogy mi is a helyzet. Okay, for how long? Two minutes. Okay. Um, thank you. Köszönöm szépen. Ayala Sender asszony, hogy bemutatta ezt a jelentést az intézményekről. Most van egy technikai megjegyzésem, kettő perc szünetet tartunk, hiszen egy prezentációt készítünk elő, és cseh tolmácsolás is lesz, és most össze szeretnénk kötni az infrastruktúrát a cseh tolmácsolással is. Tehát angolul folytatjuk angolul, vagy pedig várunk két-három percet, még ismét teljes nyelvi rezsim van. Folytathatjuk angolul, nem tudom. Következő kolléga. Akkor várjunk. Magyar remélhetőleg hallható. Tehát jó lenne itt a vérkeringésnek is, hogyha az ember most két percet tornázna, tehát azért legyünk egészségesek itt az Európai Unióban. <laughs> okay. Okay. Okay, I'm informed we can continue if we like. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können Kedves kolléganők és kollégák, folytathatjuk. Ez is új tapasztalat. Köszönöm, Ayala Sender asszony, a bemutatót. Két kolléga jelentkezett, Szönagoa és Epping kolléga, Szönagoa kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelenlegi vita két részre is osztható. Tehát az első részben kérdések voltak, feleleteket kaptunk, és konkrétan állásfoglalhatunk, vagy elégedettek vagyunk, vagy nem. Megadjuk a mentesítést, vagy nem. De megvan még ez a másik terület is, és itt feltettük a kérdéseinket, azonban egyetlen egy kis pirinyó mini választ sem kaptunk. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság elnöke nekem és nekünk segíthetne, hogy haladjunk. De hogyan? Hogyan haladjunk előre? Van egy jelentéstervezet, itt nagyon sok szép dolog van, azonban megvan az a problémánk, hogy nem kaptunk választ a 23 konkrét kérdésre, amelyet az elnök elküldött a tanácsnak. Tehát 23 nagyon konkrét kérdést fogalmaztunk meg, és nem kaptunk választ. Ezért nagyon fontos most azon vitatkozni, hogy mi csináljunk, hogyha nem is kaptunk választ a kérdéseinkre. Mondok egy példát. Nemrég a Dán pénzügyminiszternek is említettem ezt. Azt mondta, hogy a tanács egyik képviselője majd eljön, is esetleg választ adhat, és az egyik ilyen válasz például az lehet, hogy hogyan képzelhető el, hogy 2007-ben a fordításra szánt költségeket távolról sem költötték el. Tehát 2007-ben nem költötték el a fordításra szánt pénzeket, és 2008-ban pedig több pénzt kértek a fordításra. Tehát eh, nem használják fel 2008-ban sem, és 2009-ben megint több pénzt kérnek, a fordításra pedig 2008-ban sem használták fel. A költségvetésben rendelkezésükre bocsátott összegeket. És 2010-ben ugyan ez volt. Tehát milyen hátsó gondolatok vannak? Milyen gyakorlat van e mögött? Tehát, hogy túlságosan sok eszközt kérnek, és nem használják fel, utána megint még többet kérnek. Érdekes ezt hallani. Most arról van szó, hogy valaki túl sokat kapott egy utazásra, de, de, de itt nem erről van szó, itt két két számjegyű milliókról van szó. És nem kaptunk választ a kérdésre vagy megkapjuk a tanástól a rendes választ, vagy különben nagyon nehéznek ítéle meg a helyzetet. Teljes mértékben megértem az eljárását, amelyet az előadó is vázolt, tehát hogy szeretnék az elnökséggel, a tanácssal megállapodni. Teljes mértékben értem, hogy a Dán elnökség nyitott és tárgyalóképes, de itt a dolog lényege, az, hogy ez most független a mentesítési eljárástól, ez most az önnek szánt kérdésem, Tojra Rút. Tehát mit csináljunk? Szönergór kolléga, már tegnap is tematizáltuk ezt a kérdést és a koordinátorokkal össze is állítottunk egy kérdéskatalógust, elküldtük a Dán elnökségnek a katalógust, az előadó tárgyalt Dánia állandó brüsszeli képviselőjével, és még nincsenek olyan jelzések, hogy ne lennének esélyeink arra, hogy választ kapunk a kérdéseinkre. Abból indulok ki, hogy igenis jó esélye van annak, hogy választ kapunk a kérdéseinkre. A kérdés most az, hogy mi a határidő. Tehát, hogyha január 31-én elküldtek egy levelet, akkor ezt a többi intézménnyel együttműködve, főleg a tanácssal együttműködve kell értelmeznünk, hiszen a tanácsnak is több tagja van. Meg kell adni a lehetőséget, hogy egy összehangolt választ küldjenek el nekünk. Én még nem adtam fel a reményt, hogy választ kapunk. Ha nem kapunk választ, vagy hogyha a válasz nem érkezik megfelelő időben, akkor az önök megítélésére bírom, hogy politikai ítéletet hozzanak, adott esetben pedig ez a szavazati magatartásban is visszatükröződhet. Hát megvan az a lehetőség, hogy elhalasztjuk a szavazást, vagy pedig végső soron megtagadjuk a mentesítést. Azonban bizottsági elnökként nem ez az én tisztem, hiszen nekem is megvan a személyes véleményem, de itt a döntő kérdés az, hogy szakbizottságként el kell gondolkozunk azon, hogy mit tehetünk. Miután átküldtük a kérdéseket, az a véleményem, hogy várjunk. Westerhelye miniszter asszony tegnap elmondta, hogy a Dán elnökség egyik vezérfonala az átláthatóság, és osztja az átláthatóságot a gazdálkodás megvizsgálásában is. Tehát a Dán elnökség részéről megvan a készség, hogy a nyitott kérdéseket velünk együtt megvizsgálják. És hogyha a tanácsnak más az álláspontja, mint a miénk, akkor ezt természetesen majd még megtárgyalhatjuk. De Szönegór úr folytassa. Elnök úr, van a módosítóknak egy határideje. Teljesen lehetetlen módosítókat készíteni, hogyha nem kapunk választ. Értem, és persze van egy beadási határidő, ezt egyelőre elhalasztjuk a módosítók vonatkozásában. Addig, amíg megkapjuk a választ, mert különben teljesen lehetetlen ilyen javaslatokat készíteni. Azt még nem tudom pontosan, hogy technikailag hogyan kezeljük ezt. Majd a titkársággal beszélnem kell erről. Epping úr és Kressle asszony a további hozzászólók. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmúlt alkalommal a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság az e január 11-én beszélt a, az EGSB-ről hogyan növekszik ellenőrzés nélkül a költségvetése ennek a szervezetnek, és nem hajlandók csökkenteni a költségeiket. Egy néhány dolgot felvetettem, ezekkel azonban nem foglalkoztak. 2011. május 10-én az Európai Parlament felszólította az EGSB-t, hogy idézem, egy átfogó felülvizsgálatot végezzenek sürgősen az összes tevékenységüket illetően az EGSB írásban válaszolt, még hozzá 2011. október 24-én, és azt gondolom, hogy meg kell kérdezni, hogy mit jelent számukra a sürgősség. Az Európai Parlament gondolja meg, és közölje, hogy az EGSZB-nek komolyan kell venni ezeket a felkéréseket. Az EGSZB nem megfelelően válaszolt, elolvastam a levelet, és egyszerűen nem beszéltek részletekről amelyet eredetileg a felülvizsgálat tartalmazott volna. Az állásfoglalás 2012-ben zárul le, akkor született meg 19 hónapig tartott, amíg elkészült valami azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetséges megtakarítási lehetőségeik vannak. Január 24-én veszt le a főtitkár a kérdésemre válaszolva az EGSB költségvetési növekedést illetően elmondta, hogy ha az inflációt figyelembe vesszük, akkor negatív növekedésről számolhat be a költségvetésben. De hogyha hosszabb időszakot veszünk figyelembe, akkor ez nem így van. Az EGSB továbbra is magasabb forrás igényel jelentkezik, mint amire lehetőség van. Az mintegy 50%-kal nőtt a költségvetésük, 2005 és 2012 között pedig már az is a bővítés után volt. Egy ilyen növekedés nem lehet konzisztens olyankor, amikor komoly megtakarításokra van szükség az Európai Parlamentnél is az Unió összességében. Ezért újra felszólítom, hogy a mentesítést ne adjuk meg az EGSZB-nek, és kapjanak egy második esélyt arra nézve, hogy komoly, hihető, nyomon követhető javaslatokat tegyenek, hogy végrehajtsák a 2011. május 10-i parlamenti határozatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, Epping úr, Kreszle asszony. So, manchmal muss man einfach das tun, Időnként azt kell tenni, amit az szabályzat mond. Világos, hogy a tanácsot hogyan lehet mentesíteni, és el lehet halasztani, ha nem tudjuk megadni, és ez arra van. Halasztás azért van, hogy megadjuk az időt a korrekcióra. Ez nem lehet téma szerintem. Éppen ezért fontos lenne a módosítók határideje, hogy ezt közöljék. Szerintem válaszolniuk kell a kérdés listára, és ragaszkodnunk kell ehhez, és ragaszkodnunk kell ahhoz is, hogy tanács részéről nem lehet ellenőrzés a parlament felett. Ilyen nincs. A Bundestag Németországban azzal szembesülne, hogy a Bundesrat, tehát a tartományi kamara ellenőrizni a Bundestagot, a parlamentet azért hát ez teljesen elképzelhetetlen, amíg a tanács és a pénzügyminiszterek úgy gondolják, hogy amit odahaza nem tudnak megcsinálni, azt Európában meg lehet csinálni, addig komoly nehézségek lesznek. Ezért azt kell, hogy mondjam, a 13-as, 14-es pont nekem nem kell. legyen egy egyezmény vagy megállapodás, de hát vannak feltételek, ezeket ismerik, nincs erre szükség. Vannak kérdéseink, válaszoljatok, küldjétek el az információkat, vitassuk meg, és akkor ezzel kész. Olyan világosak a feltételek, hogy nem kell ezt még cifrázni. Tehát nem kell megállapodni kulcsfontosságú elemekről, stb., ahogyan ez a német szövegben szerepel, mert ez oda vezet, hogy valamiféle feltételeket mit nekünk kell teljesíteni. Mondtam már, az adófizetőnek vagyunk felelősek, és a saját parlamentünket sokkal szigorúbban kezeljük, mint a többiek. Tehát én úgy látom személyesen, hogy, belemenj, hogy lehetetlen, hogy ebbe belemenjünk, hogy a parlamenti képviselőket valaki ellenőrizze. Vagyis a 13-as, 14-es pontok törlését fogom igényelni, és azt mondom, lesznek módosítóink. Tulajdonképpen nem halasszuk el a mentesítést, és akkor szeptemberben újra tudunk beszélni, mert addig nem lesz információ. Ami pedig az EGSB-t illeti, Ines ez most már azért tényleg lassan probléma, mert eh, az ember levelet kap, felhívják, vagy bármi módon kapcsolatot keresnek hozzá, és nem volt időm, hogy a részletekbe belemenően vizsgáljam, eh, melyik az a spanyol tisztviselő, akit nem léptettek el, és ezért állandóan neked panaszkodik, jó lenne megtudni, vagy eh, most miről van itt szó valójában? Mennyire fontos ez az egész, ezt vala, lassan szeretném megérteni. Akkor vegyük az Olaf nyomozást. Az elmúlt évben ez már folyt, most már tudjuk, hogy ez elhúzódik az örökké valóságig sajnos. Hol tartunk az Olaf nyomozással? A főigazgató vár, ránk, küldjön nekünk valamit, megkérhetjük, hogyha a mentesítést elhalasztjuk, akkor az egy szolid bázison történjen. De ha nem halasztjuk el, akkor az is egy szolid bázis alapján történjen a, azt látom, hogy nagyon különböző hangok vannak itt, különböző dokumentumok vannak. Egyszerűen nem tudok dönteni a rengeteg dokumentum miatt már. Segítsenek nekünk abban, hogy hogyan döntsünk, hogyan haladjunk tovább. Bizonyos dolgokat nem kéne megcsinálni, én úgy látom most, nincs gondom az EGSB mentesítésével, vagy felmentvényével, de nem is adom meg, hogyha erre ok van. Ez nem jelent gondot. Köszönöm szépen, Gressle kolléganő. Szerepel még a listámon Geyer úr, és azt követően a jelentés készítőjét kérem válaszoljon. Aláhúzom. Persze külön-külön elhalaszthatjuk az egyes pontokat is, amit most közösen vitatunk meg. Külön, külön is el lehet halasztani, tehát az eljárás nem ragaszkodik az, hogy egy tömbben lépjünk fel, és hogyha itt a szakbizottság úgy gondolja, hogy ne adjunk mentesítést valamilyen intézménynek, ma legyen az a tanács, vagy bárki más, akkor úgy dönthet a szakbizottság, hogy ezt nem akarjuk, Gájer úr. Természetesen az egyes intézményeket még külön-külön vizsgáljuk, mert kijár ez nekik, hogy úgy mondjam, ezért van többféle jelentés például. Miről is beszélünk most? Két intézmény került szóba, ahol a további eljárás a szakbizottság szintjén még eh, megegyezést igényel, és valamilyen politikai véleményt kell alkotni. 2009-ben kerültem a parlamentbe, és az első dolog, amivel foglalkoztam, miután koordinátor lettem, ezen én is meglepődtem, az a tanács mentesítése volt. A parlament elvitte az ügyet egészen addig, amíg már nem lehet tovább vinni. És az elmúlt évi előadó Rivellini kolléga a plenárison az Európai Parlamentben Julius Cézár idézettel kezdte, és hogy azt mondjam, az idézet a történelmi fontossága fordított arányban áll a hatással. Megbuktatta a köztársaságot Julius Cézár annak idején nálunk, viszont nem történt semmi. Miért nem történt semmi, pedig idézte. Miért nem történt semmi? Mert vár csak ki a végét. Mert a tanács azt mondja, úgyse tudtok velünk mit kezdeni, és mert a szerződések ilyen esetre további szabályokat nem tartalmaznak. Most ide jutottunk, évről évre felléphetünk, eljátszhatjuk, amit akarunk, és a kérdés az, hogy ki jár jól vele, szerintem senki. Most azon kéne gondolkodni, hogy mit kezdünk ezzel. Az én hozzáállásom az, hogy a parlamenti intézkedésekből kiindulva a retorikai robbantó erőt eljutottuk oda, hogy már tovább nem megyünk ezzel, és most a politikai bölcsesség van soron. És ha a tanács képviselőjével tárgyalunk, akkor azt mondja, hogy két ajánlat van nálatok az asztalon tőlünk, és ti nem reagáltok, akkor mi mit csináljunk intézményként? És azért, mi meg azért nem reagálunk, mert azt mondjuk, a szakbizottság többségének a véleménye az, hogy nekünk nem kell adni semmit a tanácsnak, nem kell nyil. És én azt mondom, hogy tárgyalni kéne a tanácssal, hogy észszerű, kielégítő és demokratikusan olyan eljáráshoz jussunk, amely Inge Gressle félelmeit, eh, hogy a kormányok, a parlamenti képviselőket ellenőrizni tudják, stb. Tehát, hogy ezt ne tudjuk elérni. Erre van esély, így tudunk tárgyalni. Mert ha csak azt mondjuk, hogy a tanács eh, követelményét a viszonossággal kapcsolatban szó szerint vesszük, és azt mondjuk, hogy a worst case, nem fordulhat elő, hogy a kormányok a parlamentet ellenőrzik. Van egy másik igazság, és ha, igen, ha igazad van, akkor fizetek neked egy valamit, és félbeszakítjuk a tárgyalásokat, de hogyha az eredmény az lesz a tárgyalások után, és hát ezt kell megállapítani, erre kell rájönnünk. Azt mondja a tanács esetleg, hogy jó, azok a dokumentumok, amelyeket ti kértek, Nos, azt mutassa meg a parlament is, és akkor nem térdrabolul a parlament a tanács előtt, hiszen nyilvánosságra hozott dokumentumokat, a költségvetést például a parlament részéről, az éves jelentést, de folytathatnám még tovább. Ezeket betesszük egy borítékba, és átküldjük a Lipsziuszba. Hát ez nem tétraborulás a tanács előtt, de ezt kell persze túlzok, mert neked is egy horror forgatókönyved volt, tehát e, valahogy rá kell jönni, mit akarunk, ezért kell tárgyalni velük. Lehet, hogy fiatal vagyok és naív képviselőként, két és fél vagyok csak itt, de rá szeretnék jönni, hogy meddig lehet elmenni. És mivel a köztársaságot nem tudjuk megbuktatni, mint Julius Cézár, nos, most azt gondolom, hogy próbáljuk meg a másik utat. Ezért aztán most politikailag indulok el. Ines is javaslatot tett, de szerintem fontos, hogy kikerüljünk a politikai zsákutcából, hiszen ez a szakbizottság egy zsákutcába került. A végén lehet, hogy még igazad van, de ez csak a végén derül ki. Ezt az utat szeretném járni. Ines olyan útra tesz javaslatot, hogy mit akar megtenni, vagy mit szeretne éppen megtenni a tanácssal Pillanatnyilag eh, szerintem tárgyalásos utat is meg kéne próbálni, többet is akár. Azt gondolom, hogy a Dán tanácsi elnökség nyitottabb, mint az eddigiek. Itt van a képviselő, nagyon barátságosan bólogat felém, itt van a körünkben. Vagyis eh, van egy window of opportunity, van egy lehetőségünk, hogy egy kicsit más messzebb jussunk, mint a ciprusiak, akiknek más elképzeléseik vannak, vagy a utána következők, akik megint csak más tűznek a rendre, de azt gondolom, hogy próbáljuk meg így. És nézzük meg, hogy a Cézár, Julius Cézár féle idézetek helyett hogy lehetne még megpróbálni. Nos, gyakorlatilag áttekinthetetlen a dolog. Ugyanaz a tapasztalatom, mint elmúlt évben, inge, Ha az ember megpróbálja megérteni, kikinek ártott, vagy tett valami jót, nagyon nehéz ezt megállapítani. Én úgy értettem a jelentéskészítőt, hogy azt mondta a végén, hogy politikailag tisztázott a helyzet, technikai jellegű problémáink vannak, és a technikai problémákat meg lehet oldani. Azt gondolom, a készség számos ponton jelen van. Ha emlékszem, az EGSB-re elmúlt éve megadtuk a felmentvényt, és hogyha javult a helyzet, akkor nem látok okot arra, hogy miért ne adnánk meg idén is. Yeah, Romans friends, countrymen, lent me your ear. Rómaiak, barátaim, hallgassatok rám, ahogy Julius Caesar mondta. Nem? Nem kaptak tolmácsolást? Ja, yeah es brummt. Ja, also. Ähm Tehát. A mentesítést illetően ez azért politikai jellegű, mint az előző pontok, úgyhogy mivel ez a tanácsi kérdés már régen foglalkoztat minket, azért kérem, hogy engem is vonjanak be. Én készen állok arra, hogy én is és a szakbizottság is együttműködjünk. A koordinátorokkal is megegyeztünk. Gayer kolléga, én küldtem egy levelet, és utaltam a parlament költségvetésében ezekre a technikai pingpong kérdésekre, és ez azért nem lehet döntő jellegű abban, hogy döntést hozunk-e vagy sem. És van egy személyes véleményem. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a kérdést fölvetették-e már a tanácsban, a miniszterek szintjén. Ha nem, akkor egyszer el kell, hogy jusson egy, erre a szintre, és föl kell, hogy vegyék a nemzeti parlamentek költségvetési és költségvetési ellenőrzési bizottságairól is, hiszen itt arról van szó, hogy az Európai Unióban a közpénzeket el lehet-e úgy költeni, hogy nincs fölöttük parlamenti ellenőrzés. A nemzeti parlamentek nem vehetik e át ezt a szerepet, mert nekik ez nem mandátumuk, és pontosan erről van szó, hogy melyik parlament hogyan ellenőrizem. Hogyha a tanács véleménye ellenére amit pedig a parlament jogi szolgálata jóvá hagyott, ennek ellenére csak egy általános mentesítés lehetséges, akkor ez egy olyan fajta értelmezés, amely azt azért nem jelzi előre, hogy mi a parlament részéről hogyan fogunk hozzáállni ez a kérdéshez, hiszen mi akarjuk, hogy tájékoztassanak minket, és én úgy értettem egyébként az eddigi hozzászólásokat is, hogy mi semmi más nem akarunk, mint hogy a közpénzek elköltéséről kérünk egy tanácsi összekötőt, aki beszámol nekünk. Ez semmiféle ö, nehéz kérdés nem vett föl, ez az állampolgároknak a pénze, hogy ne költsék el mindenféle titkos úton megszavazott dolgokra, hanem hogy ezek hatékonyan kerüljenek elköltésre, és mindenféle szabályoknak megfelelően. Gressle asszony is utalt arra, tartjuk a kapcsolatot a többi intézménnyel, a bizottság képviselőivel, a nemzeti parlamentekkel, miért nem a tanácssal? De ugyanakkor jogi szempontból nem kényszeríthetjük a tanácsot erre, úgyhogy igazából a kinyújtott kezét a Dán soros elnökségnek el kellene fogadnunk. És bele kell azért gondolnunk, hogy a megszövegezés az jó-e itt, és hogy bizonyos alapirányvonalakat szabjunk meg, amik alapján el tudjuk képzelni az együttműködés. Gressle asszony, én úgy gondolom, hogyha a tanács tesz nekünk javaslatokat, amire mi eddig nem válaszoltunk, akkor azért bele kellene gondolnunk, hogy legalább választ kellene adnunk. Nem muszáj elfogadnunk a javaslatukat, de azért bele kell gondolnunk, hogy hogyan válaszoljunk rájuk. Látom, hogy Gressle asszony készül arra, hogy válaszoljon, és utána Ayala Sender asszonynak adná meg a szót megint. Tessék! Hát, hogyha van egy olyan levél, amire még nem válaszoltunk, hát éppen itt van az ideje, hogy válaszoljunk rá, ez minimális udvariassági kérdés, és azt hiszem, hogy egyértelművé kell tennünk az álláspontunkat. Amit én nem értek, az a tartalom. Hiszen ö, olyan sok dolog van, ahol mindent megteszünk. Tényleg. És hogyha is most itt kinyújtott kezet kapunk, nem. Ebben az ügyben kaphatnánk jó eredményeket, de nem erről van szó. Elnézést, de itt egy formális dologról van szó. Nem vehetek ebben részt. Lehetetlen dolog az, hogy a kormányok a parlamenti költségvetésről szeretnének véleményt mondani. Ez teljesen lehetetlen dolog. Gájer úr, engem nem aggaszt vagy már a második vagy harmadik évben vagyunk, hát ez teljesen normális dolog. Túlságosan sokáig működtünk együtt ebben a dologban. A múltkori parlamenti időszakban kezdtük el ezt a témát. Engem nem az aggaszt, hogy éveken keresztül húzódik el az, a dolog. Az emberek különböznek, az egyiknek más a működési módja, mint a másiknak, de itt nem helyes, ha beadjuk a derekunkat. És ha rábólintok erre, akkor beadtam a derekam. Hát én nagyon támogatnám azt, hogy ezt a kérdést egy magasabb politikai szint magasabb politikai szintre emeljük. Először is a nemzeti parlamentekkel szervezzünk egy konferenciát. Ezt a hetet már nem lehetett igénybe venni, pedig megtettük ezt az ajánlatot. Egyébként én azt hiszem, hogy mindenkinek el kell menni a saját pénzügyminiszteréhez és a külügyminiszteréhez, hogy szeretnénk ezekről a problémákról beszélni. Tényleg, szerintem ezt meg kell tennünk. Nem arról van szó, hogy hogyan járunk el, hanem arról, hogy egy intézmény visszautasítja azt, hogy parlamenti ellenőrzést kapjon. És akkor mondhatom azt, hogy ha ti így, akkor mi is így. És Nyilvánvalóan ezt így kell megvalósítani. Aztán a mentesítéssel kapcsolatban is van egy nagyon komoly ö, ö, megvitatni valunk, úgyhogy az alapszerepeket, hogy kinek mi a szerepe, ezeket tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Ja, damit keine Missverständnisse aufkommen. Äh, hogy ne értsük félre, lehet, hogy engem értettek félre, most tájékoztattak arról, hogy a magyar soros elnökség alatt kaptunk egy Memorandum of Understanding-et a parlament részéről, és én most ezt nem tudtam még leellenőrizni, de azt elmondhatom, hogy nem régen vagyok elnök, és az elnökségem alatt egyetlen levelet sem hagytunk meg válaszolatlanul. Két és fél éve vagyunk itt az Euró- vagyok itt az Európai Parlamentben, Persze lehetne nagyon gyorsan válaszolni, a tanácsnak lehetősége nyílik arra, hogy ellátogasson a plenáris üléseinkre, és ami az állásfoglalásokat illeti, akkor nem arról van szó, hogy ne engednénk be a plenáris terembe a tanácsnak a képviselőit. Hát nagyon örülnénk annak, ha a tanács is így járná velünk szemben. Tehát mi azért elég álláthatók vagyunk, és nyílt karokkal fogadjuk a tanácsot, és itt a szakbizottságban is felmerült már gyakran a kérdés, hogy nem kaphatná-e szót a tanácsnak az egyik képviselője. Nos, ez az ajánlat mindig is élt, csak sosem éltek vele a, tanács részéről. Nyilvánvaló, hogyha politikai szempontból tovább szeretnénk haladni, akkor politikai döntési szintre kell terelni ezt a témát a tanácsban. És az a benyomásom, hogy itt most már be kell vonunk Schulz elnököt, be kell vonunk őt mindenképpen, mert azt hiszem, hogy itt arról van szó, hogy a parlamentnek a jogai sérülnek. Tehát egyrészt tartalmi kérdések is vannak, most pedig akkor megadnám inkább a szót Ajala Szender asszonynak. Köszönöm. Gracias, presidente. <clears throat> agradezco mucho a mis compañeros eh, las... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a megjegyzéseikért és a véleményükért. Először is a kérdőívet illetően. Hagy mondjam el, hogy kiküldtük ezt, és hogyha a tízes bekezdést elolvassák, akkor láthatják, hogy még mindig várunk egy válaszra. Igaz, hogy amikor kapcsolatba léptünk a tanácssal, akkor rájöttünk, hogy mielőtt a kérdőívet kiküldtük, a tanács küldött a parlamentnek egy javaslatot. Elnézést, csörög a telefonom közben. Tehát ők is küldtek egy Memorandum of Understanding tervezetet, ez nem bizonyos anyag, ez hasonló azokhoz, amit más intézményekkel kötöttünk. Ez egy formula, lefektetik az intézmények, hogy tartják a kapcsolatot, hogyan fog ez működni. Itt senkinek nem kell feladni semmit az érveiből és az értékeiből. Nos, részt vettem egy ebéden a Dán soros elnökséggel, és a koordinátorok is részt vettek ezen az ebéden. A koordinátorok is megerősíthetik, hogy elég jól fogadták a parlamentnek a javaslatát ott. Tehát ezen az... Itt beszéltünk Torres úr leveléről, a hozzácsatolt kérdőivel, és én most azt várom, hogy erre reagáljon a tanács. Ha reagálnak, akkor beadunk egy módosítót, vagy itt a szakbizottságban, vagy a plenárison. Ha addigra nem kapjuk meg a levelet a tanácsútól, akkor már az elején is mondtam, nem muszáj most garantálnunk a mentesítést. Ugyanaz ütemterv nagyon szoros, Ezért belegondoltam abba, hogy esetleg elhalasszuk a döntést, de ez nem jelentette azt, hogy nem akarok párbeszédet folytatni a tanácssal. Természetesen, hogy akarok. Ha nem hagyjuk jóvá a mentesítést, akkor azt fogjuk esetleg látni, hogy a tanács csak megvonja a vállát. Söndergaard úr sok mindent említett, a tolmácsolást, a költségeket, a meglepetés elemét, és így tovább, és így tovább. És én nagyon remélem, hogy valóban válaszolni fognak a parlament javaslatára. Én nem hiszem, hogy lejátszottuk volna már ezt a játszmát, csak nem garantálhatjuk a mentesítést anélkül, hogy válaszolnának valamit. Nem arról van szó, hogy megadjuk, vagy ne adjuk meg a mentesítést, hanem arról van szó, hogy megadjunk egy létező problémát és ez egy nagyon érzékeny, robbanékony helyzet mind a parlament, mind a tanács számára a 13-ast és a 14-est illetően. Constituciones hubiera un acuerdo, lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que. Eh... Ez egy ajánlás, amely azt mondja, hogy az lenne az ideális helyzet, hogy a két intézmény között lenne egy megállapodás. De ez egy ideális helyzetet képzel el. Ez nem azt jelenteni, hogy a tanács ellenőrizze minket, hanem azt, hogyha ez ügyben megegyezünk, akkor ennek egy pozitív hatása lenne, hiszen küldtünk nekik egy szöveget, és eléggé pozitívan fogadták, pedig a szövegben egyértelművé tettük, hogy mi egy mentesítő szerv vagyunk, és hogy itt a kölcsönösség elvét kellene alkalmaznunk. De erről még beszélhetünk. Tehát 13-as bekezdés, csak hangot ad annak, hogy szeretnénk megegyezést látni. Csak úgy, mint más intézményekkel is van megegyezésünk. Úgyhogy ne keverjük össze a költségvetés kérdését a mentesítéssel. Ha ezt a két csatát összevonjuk, akkor vesztünk. Ezt a két csatát el akartuk különíteni egymástól, mégpedig azért, mert nem akarunk még problémákat teremteni azok számára, akik a költségvetési vitában már benne vannak, és vice versa. Gyakorlatilag mi vagyunk itt az egyetlen mentesítő hatóság. A 14-es bekezdés az Európai Parlament felszólítja ezt a szakbizottságot, hogy tegyen meg mindent Általában véve a parlament kritizálni szokott minket, és azt szokták mondani, hogy nincs jogunk ahhoz, hogy olyan problémákat kommentáljunk, amelyek kihatnak a mentesítésre. De most itt ezt én úgy olvasom, hogy itt megdicsértek minket. És hogy nagyobb hatáskört kapunk, hogy egy listát állítsunk össze, és így tovább. Nos, csak azért, hogy, meg, hogy véget vessünk ennek, ne adjuk meg a mentesítést. Hiszen egy többet vesztene ebben a harcban a parlament, mint a tanács. Egyszer már megadtuk úgy a tanácsnak a mentesítést, amikor nem kellett volna. De jól válasszuk meg, hogy melyik harcot vívjuk meg fennáll annak a kockázata, hogyha továbbra sem adjuk meg nekik a mentesítést, akkor megöljük a párbeszédet. Én nagyon nagyra tartom a Dán soros elnökséget. Mert ők hajlandóak voltak a Gentleman's Agreement-től eltávolodni egy modernebb megállapodás szerint. Szerintem ez itt egy lehetőség, ez egy friss fuvallat, és ha ez sem működik, akkor majd megpróbálunk még egy másik megoldást találni. Csak azt hiszem, hogy azok a megoldások már inkább hátrányosak lennének a parlamentnek. Ami az EGSZP-t illeti. Hát nem akarok részletekbe menni, de itt igen nagy lobbizás folyt, hogy ha valaki spanyol, máltai vagy német, nem számít, hogy egy alkalmazott honnan érkezik. Problémák merültek föl itt például a bútorzat kiárusításánál is. És az érintettek azt mondták, hogy ez egy nem egy egyedi eset, hanem állandóan ismétlődnek ezek a problémák. Ebben az adott esetben itt egy spanyolról van szó, korábban a belgákat érintett, ez bármelyik országból jöhetett volna. Ne próbáljuk meg elfedni ezt a problémát. Én nem nyelem ezt így le. Nem értek egyet azzal, hogy eltussoljuk ezeket az ügyeket. Epping úr módosítókat akar beadni a költségekkel kapcsolatban. Én azt szeretném mondani, hogy az EGSB-nek a tagjai nagyon komoly munkát végeztek, csak hogy amikor a napi működésükről van szó, akkor nagyon nagy problémák vannak, és lehet, hogy a jövőben rom- bombaként robbannak. Ha nem értenek egyet, akkor én kivonulok ebből a témából, és átadom bárkinek, aki hajlandó ezt magára vállalni, de én nem vagyok hajlandó ezt föladni addig, amíg az lgsb e nek a főtitkára nem vált taktikát. Sem értem annak, hogy egymásra mutogassunk. Hogyha <clears throat> a közalkalmazottak bírósága kedvezőtlen, akkor csak rám is kedvezőtlen fényt vet ez, és ezt elkerülném. Nem akarom, hogy az LGSB mentesítésének következményeképpen engem nagyon rossz fényben állítson be. A következő hetekben kapunk majd módosítókat, aztán a plenárisra kerül a sor, és hát remélem, hogy fejlemények is következnek be. A közalkalmazotti bíróság tavasza kellene, hogy döntsön, reméljük, hogy ezt megteszik, és majd meglátjuk, hogy a személyzetre vonatkozó döntések hogy néznek ki. Igen, ez a konkrét ember spanyol, de egyébként én tudok két másik emberről is. Na, már hozzászoktam, hogy mindenki lobbizik nálam, én a közlekedési szakbizottságnak is tagja vagyok, úgyhogy el tudják képzelni, hogy hozzászoktam ezt, hogy állandóan kopogtatnak az ajtón, de ahhoz is hozzászoktam, hogy nemet mondjak. Megnézem a módosítókat, várom a javaslataikat. Ha csak nem történik a módosítók megszületéséig valami konkrét változás az egész esetében, pontosan azért, amit mondtam, talán el kell halasztanunk a mentesítést, csak úgy, mint a tanács esetében. Majd meglátjuk, hogy mi történik. Tudják, hogy a folyósókon és magasabb helyeken sokáig tartanak a megbeszélések. Remélem nem lesz ez problémás. Tehát igazából megnéztem, hogy a tanács mit ajánl? Nagyon alaposan megnéztem, tehát hogy most a tanács igazából az Európai Parlamentnek tesz-e valamilyen ajánlást. Vannak utalások az Európai Parlamentre, és a tanács ajánlásai pedig az összes intézményre vonatkoznak. Most nyilvánvalóan a dolgokat differenciáltan kell majd kezelni. De a Bundestag, a Bundesrat esetében én emlékszem, hogy valami történt. Tehát volt ott valami Stolpe úr részét képezte ennek. És uh, amikor uh, ez történt, akkor vettem észre, hogy a Bundesrat Németországban mennyire fontos, és igazából befolyásolja azt, ami a Bundestagban történik. Tehát itt ez a történet kifejezhető alsóház, felsőház hasonlattal is. Köszönöm Ayala Sender előadónak. Akkor lezárhatjuk ezt a nagyon fontos napirendi pontot, és áttérünk a következőre. Az idő nagyon szorít. Balcsitis úr jelentése a következő témája pedig az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, a csalás elleni küzdelem 2010-es évi jelentés. Most pedig eh, átadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen. Igen, eh, tisztelt kollégák. Igazából nem lesz túl energetikus a témám. Azonban mégiscsak szeretnék kifejezésre juttatni néhány megjegyzést és néhány javaslatot. megoldható a probléma? Rendben van most minden? Hallható mindenki számára? Akkor folytatom. Ez a jelentés az Európai Parlament által elfogadott eljárás értelmében született. Minden évben tervezünk egy ilyen jelentés, és minden évben felhívjuk a figyelmet bizonyos problémákra, és megfogalmazunk bizonyos ajánlásokat is. Itt a visszajuttatott források összege növekedett, tehát itt körülbelül egy 400 millió eurót tett ez ki, és 36 millióra tehető ez a hagyományos források területén. Ez részben eh, az 50-50 szabálynak is köszönhető a mezőgazdaságon belül. Itt új jelentési rendszer is van, 2009-ben vezettük ezt be, ez a szabálytalanságokat jelentő rendszer. Tehát általánosságban megállapíthatjuk, hogy jól működik ez a rendszer, és az ellenőrző, ellenőrzési folyamat is folytatólagos. Már el kell mondanom, hogy az Európai Bizottság rengeteg adatot szolgáltatott. Látunk egy nagyon hosszú jelentést, 200 oldalas, tele volt táblázatokkal, és el kell mondanom, hogy néhány ilyen táblázat teljesen összehasonlíthatatlan. Olyan számok is voltak, amelyeket nem tudtunk mivel összehasonlítani, hiszen eh, teljesen más és más alapokon kerültek kiszámításra. Tehát, hogyha valaki konkrét adatokra volt kíváncsi, akkor el kellett menni az érintett tagállamba, és ott rákérdezni. Nagyon meglepett, hogy ez a helyzet. Itt a pénzügyi szabálytalanságok száma nagyon magas. 1989-ben az Európai Unió létrehozott egy külön bizottságot, melynek feladata az, hogy felderítse a szabálytalanságokat és csalásokat. 89-ben jött létre ez, és már akkor is számos szabálytalanságra és csalásra derült fény. Ez az egyik leglényegesebb feladata a nemzeti hatóságoknak, hogy ezeket a szabálytalanságokat és csalásokat kiderítse. A probléma azonban nem tűnt el az elmúlt húsz évben. Ha megnézzük a 2010-es jelentést, akkor nagyon hasonló dolgokat látunk, tehát a bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a csalás tényleges mértékét kifejezésre juttassa. Ményelyen tudjuk, hogy az Európai Parlament felelős a politika a napi politikáért, a bizottság a kezdeményező, de most ettől függetlenül a jelentésben azt olvashatjuk, hogy az információ áramlás természetének köszönhetően a legtöbb adat megbízhatatlan. Most nem fogok ehhez semmilyen megjegyzést fűzni, főleg ami a konkrét ágazatokra vonatkozik. Tehát, hogyha belegondolok itt a visszafizetésekre a mezőgazdaságon belül, a kohéziás politikán belül, akkor itt javulás van. Azonban a fő súlypont marad. Ez azt jelenti, hogy meg kell változtatnunk a megközelítésünket. Hogyha tényleg azt akarjuk, hogy csökkenjen a visszaélések és csalások száma. És lényeges az, hogy a szabálytalanságok és csalások számát visszaszorítsuk. Éppen ezért meg vagyok győződve róla, hogy jó lenne, hogyha az Olaf reformjáról ejtenénk szót, és Gressle kolléganőm nagyon szorosan együttműködik az érintett szervekkel, hogy hogyan lehetne ezt a reformot minél gyorsabban végrehajtani. De bármit is érjen el ez a reform, nem fog segíteni az adatok megbízhatóságának garantálásában. 2010-ben néhány tagállam egyszerűen képtelen volt adatokat szolgáltatni, és hogyha nincsenek adataink, akkor nem tudunk kiértékelni semmit az adott tagállamban. És hogyha nincsen kiértékelés, akkor business as usual. A kormányok változnak, a politikusok változnak, de ezen a területen nem változik semmi. A aktuális adataink alapján annyit mondhatok, hogy 1,5 milliárd eurót kellene még visszafizettetni. Hogyha belgondolunk a nemzetközi együttműködésben, akkor itt milliárdos szabálytalanságokat látunk, hogy hogyan áramlanak a pénzösszeget nemzetközi szervezetek között. ...240 milliárd dollárról van szó itt most a nemzetközi intézmények között. És hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogy vagy nem jelentenek, vagy teljesen hamis adatokat juttatnak el hozzánk. Ez egy nagyon komoly dolog. Éppen ezért ragaszkodnunk hozzá, hogy megbízható adatokat kapunk a tagállamokból. A jelentésemben, a 28-as pontban azt állítom, hogy az Európai Parlamentnek fel kell szólítani a bizottságot, hogy éljen felelősségével, és gyakoroljon nyomást a tagállamokra, hogy megbízható adatokat juttasson el a megfelelő európai intézményekhöz. Azt is szeretném javasolni, hogy az Európai Bizottság a nem megfelelően kifizetett összegek visszafizetését igen is megköveleti, megköveteli. Az Európai Bizottság óriási humán erőforrással rendelkezik ezen a területen, éppen ezért meg vagyok róla győződve, hogy képesek a megfelelő, megbízható adatok begyűjtésére. Szerintem, hogyha a 28-as pont ajánlásait megszívelnék, akkor egy év múlva teljesen más lenne a kép ezen a területen. Remélem azt is, hogy a visszafizetett összegek mennyisége növekedni fog. Most végezetül pedig szeretném elmondani, hogy figyelemmel kísérem a helyzetet, és remélem, hogy az Európai Bizottság megérti, hogy ennek a problémának milyen nagy jelentősége van nem engedhetjük meg magunknak, hogy folytatódjon ez a helyzet. Az nem lehet, hogy 200 táblázatot kapjunk, amelyeket nem is tudunk egymással összehasonlítani. Előterjesztettem jelentésemet önök elé, és remélem, hogy új ötleteket meríthet belőle a bizottság is. Most pedig várom kérdéseiket, megjegyzéseiket. Nagyon szépen köszönöm. Balcsitis kollégának ezt a roppant lényeges jelentést. Csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy szerintem most 2010-re kell koncentrálnunk, és hogy mit vettünk észre. Egy másik megbeszélésen meg lesz a lehetőségünk arra, hogy az Olaffal is részletesebben foglalkozunk. Igazából csak ennyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni. Tehát, hogyha itt a nagyon gyorsan rohanó időre tekintek. Elnök úr, a bizottság adatait egyszerűen nem tudjuk elemezni. A 2010-es helyzetet nem tudjuk elemezni, hiszen az adatok megbízhatatlanok. A bizottság saját maga ismeri ezt el. Nem akartam itt most az Olaf reformjáról vitát nyitni, Annyit akartam volna mondani, hogy mielőtt az adatokról vitázunk, szeretném, ha mindenki tudna, hogy ezek megbízhatatlanok. Köszönöm a tisztázó szavakat. Gressle kolléganő kér szót. Nem kér szót. Nem kér szót. Deutsch Tamás? Kedves okay. bizottság, valóban szokatlan a helyzet, hogy nem Gressle asszony kapja meg először a szót. <clears throat> Eh, az idő rövidségére való tekintettel én csupán két megjegyzést és egy kérdést szeretnék eh, röviden megfogalmazni. Eh, az első megjegyzés az arra vonatkozik, hogy a bizottságtól kapott jelentés egyik alapvető problémájának azt tartom, azt tartjuk, hogy sajnos a korábbi évekhez hasonlóan ebben az esztendőben sincsen a feltárt szabálytalanságok, a csalás gyanús esetekkel kapcsolatban tagállami bontás. Márpedig ennek hiányában igen komoly nehézségbe ütközik, hogy eh, a unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében végzett munkáról, illetve a szabálytalanságokról, a csalás gyanús esetekről beszéljünk. Süketek párbeszéde tekintetben hosszú évek óta a bizottság és a parlamenti bizottságunk, tehát a pénzügyi ellenőrző bizottságnak a munkája. Minden évben elmondjuk, hogy erre szükség van. Ha valakinek nagyon-nagyon jó kapcsolatai vannak a bizottságnál, akkor a bizottság nem hivatalos dokumentumaiban beletekinthet olyan táblázatokba, ahol bizony a szabálytalanságokat tagállamok szerinti bontásban is feltüntetik, de valahogy ezek a táblázatok soha nem jutnak el hivatalosan az Európai Parlamenthez. Azt gondolom, hogy ez tovább nem folytatható gyakorlat. A másik megjegyzésem az, hogy sok kritika éri mostanában a bizottságot. Én akkor azt mondjam azt, hogy irigylem a bizottságot. Irigylem azért, mert ha jól olvasom itt az elmúlt esztendőkben ezeket a jelentéseket, akkor kétféle helyzet fordulhat elő, és mind a kétféle helyzetet nagyon nagy örömmel fogadja a bizottság. Az egyik helyzet az az, hogy ha az előző esztendőhöz képest egy következő esztendőre csökken a feltárt szabálytalanságoknak a száma, a csalásgyanús esetek száma, akkor a bizottság győzelmi lobogót lenget, és elmondja, hogy kiváló volt a szabálytalansággal kapcsolatban végzett megelőző munkája. Ha előző évhez képest egy következő évben nő a szabálytalanságok, csalásgyanús eseteknek a száma, akkor újra győzelmi zászlót renget a bizottság, és azt mondja, hogy milyen remek az ellenőrző rendszere, mert végre a korábbi időszakhoz képest több szabálytalanságot tárt föl. Én mindig imádom ezeket a e, testületeket, akik, hogyha valami így történik, az akkor is siker nekik, ha valaminek az ellenkezője történik, akkor is siker neki. El kéne dönteni, hogy a bizottságon túl az uniónak mi a siker az a célunk, hogy egyre kevesebb csalásszabálytalanság legyen, vagy, vagy annak is örülünk, hogy egyre több van, mert hála az égnek, akkor végre remekül működik a megelőző ö, szabálytalanságot feltáró rendszer. A kérdésem a következő, bár sok más kérdés is megfogalmazhatnék, elnézése így is hosszabb vagyok a szándék, eredeti szándékomhoz képest. Ugye vára, hogy ezt a jelentéstevő is idézte, az Irregularities Management System, IMS, IMS működik. <clears throat> Illetve, kérdésem megfogalmazása érdekében a következőt kell ideidéznem, jelen pillanatban is még mindig három tagállam az IMS működéséhez szükséges szabályalkotást, az IMS működésébe való bekapcsolódást azt eh, nem teljesítette. Kérdésem első rész az, hogy ez hogy képzelhető el kettő, hogy képzelhető el, hogy ez a rendszer, amely pont arra hivatott, hogy lehető leggyorsabban, leghatékonyabban jussanak el a bizottsághoz, illetve az Olafhoz a szabálytalanságokkal kapcsolatos információkat, a családgyanús esetek. Ez a rendszer az említett esztendőben, a vizsgált esztendőben 2010-ben egyetlen egy, egyetlen egy csalás vagy szabálytalanság gyanús esetet sem jelzett hat tagállamban és én nem fogom elkövetni azt, hogy akkor ezt a hat tagállamot néven nevezem, a jelentésben egyébként szerepel. Fogalmilag hogy képzelhető el, hogy van egy rendszer, 27 elemmel kéne működnie, három tagállam nem is kapcsolódik be a rendszerbe, és további hat tagállamban pedig minden annyira kifogástalanul működik, hogy nem is kellett egyetlen egy szabálytalanságot sem jelezniük. Hogy képzelhető el így, hogy egyáltalán a szabálytalanságok felderítése, a családgyanús esetek felderítése, majd ennek kapcsán a szükséges visszafizetésekkel kapcsolatos lépéseket meg lehet tenni, ha összesen a tagállamok egyharmadában a rendszer vagy nem működik, vagy valójában formálisan működik, de tartalmilag egyetlen információt sem juttat el a bizottsághoz, illetve az Olafhoz. Ezzel kapcsolatban várnám a bizottság igen tisztelt jelenlévő képviselőnek a válaszát. Köszönöm szépen. Ja. Köszönöm szépen Deutsch kollégának. További hozzászólásról nem tudok. Nem tudom, van-e valaki, aki válaszolni tud a kérdésekre. Az előadó kíván -e még hozzászólni? Parancsoljon. Igen, még egyszer azt mondja már, az árnyék jelentéstevő is mondta már, érkezett néhány furcsa kérdés, amire soha nem leszünk képesek válaszolni, mert a tagállamok úgy döntöttek, hogy egyetlen szabálytalanságot sem fednek föl, és Az egyik tagállam viszont annyi hibát vélt felfedezni, mint hét másik tagállam összevéve, úgyhogy teljes mértékben egyetértek. Vannak azért jó dolgok is, pozitívumok is kiemelve az én jelentésemben, és remélem, hogy ezeket a dolgokat még megvizsgálhatjuk, de azt hiszem, hogy ennél jobb tájékoztatást kell kapnunk. Köszönöm. Kessler úrhoz fordulok. Deutsch úr kérdésére kíván-e válaszolni adott esetben, mondjuk egy 5 percben, ha meg tudja tenni. Készler úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Hogy fogalmazzak? Stimulálóak a megjegyzéseik. Hát, inkább ezt mondanám. Nos, először is Deutsch úrnak mondanám. Nem arról van szó, hogy a múlt év adatai megbízhatatlanok. Hagy fogalmazzak élesen. Minden év, minden adata megbízhatatlan. Nem arról van szó, hogy a tavalyi év rosszabb volt, mint a többi. Röviden, a bizottságban felelősek vagyunk az IMS felügyeletért. Egyébként nem mi vezettük be, kötelező érvényű ránk nézve, nem mi gondoltuk ki, mi vagyunk azok, akik végrehajtják, irányítják. És ezt képzeljék, hatalmas erőfeszítés. Hatalmas erőforrásokat kíván. Időt politikai erőfeszítéseket a parlamenttel, a nemzeti államokkal, és gondolom, hogy az jelentéstevőnek is ilyen energiát kellett befektetni a saját jelentésébe, és gondolom önt is elárasztották az adatok. Bizonyos tagállamokban vannak problémák, ez igaz, nem minden tagállam jelent és itt pontot is raknánk. Az Olaf és én mindent megteszünk. El is látogattam néhány tagállamba. Meg is mondtam nekik. És akkor visszakiabáltak. Azzal válaszol, hogy ne, az, azzal vádom minket, hogy nem vagyunk őszintek. Egyébként ez Svédország volt. És azt mondtam, hogy nem. De nem lehet az, hogy néhány év után is még ilyen rossz a rátánk. De mindent megpróbálunk megtenni. Egyébként azt hiszem, hogy a tavalyi adatokat illetően minden évben megtapasztalhattuk azt, hogy néhány tagállam nem szolgáltat adatokat, de azért valami javulást tapasztaltunk. Én vagyok a parlament 27 tagállamról van szó, néhány nagyon nagy tagállam. És igazából legalább a legkisebb eredményt is próbáljuk elérni, de ehhez nagyon komoly, szigorú törvényekre van szükségünk. Hogy mondjam már el a személyes véleményemet? Azt hiszem, hogy maga az IMS, hát ezen változtatni kell, gyenge a rendszer sohasem fog jól működni. Ennek két oka van. Először is. Ahogy Tajcsér is mondta, mi az, hogy szabálytalanság? Az a koncepció, hogy szabálytalanság, mindig megpróbáljuk definiálni, de hát elég laza fogalom ez, úgyhogy elég nagy játékteret ad a tagállamoknak, hogy jelentsenek, ne jelentsenek bizonyos dolgokat. És akkor most ez nagyon fontos, hogy ha egy aláírás nem stimmel, ez tényleg annyira fontos, hogy a parlament tudjon erről? Tényleg érdekli önöket minden egyes szabálytalanság? Vagy a csalás érdekli önöket? Vagy a csalás fönnálló gyanúja? mi megpróbálunk valami fogalmat adni a tagállamoknak, de nagyon nehéz elkülöníteni a szabálytalanságot, a ö, csalás vélelmét és magát a csalást. Úgyhogy soha sem fognak kapni objektív, megbízható adatokat, szubjektív, kézzel nem fogható megfogalmazások, definíciók alapján. Egyébként nekünk, a bizottságnak olyan számadatokkal kell dolgoznunk, amiket azoktól kapunk, akik maguk elkövették a, csava- a csalásokat, tehát a tagállamoktól. Egyetlen tagállamnak sem érdeke az, hogy több szabálytalanságot vajon be, mert aki ezt megteszi, azt alávetik a Neyman járásnak. Úgyhogy érthető a tendencia Ugyan ez nem védhető álláspont, de érthető, hogy az a tendencia, hogy nem túl sokat akarnak bevallani, mert tudják, hogy ha bevallják, akkor majd újra mutogatnak rájuk. Akik a csalást elkövették azokra. Tehát egy olyan rendszer, ami azokon az alapo- adatokon alapszik, amelyeket azok szolgáltatnak be, akik a csalásokat elkövették, hát ez soha nem lesz egy megbízható rendszer. Azért is, mert olyan fogalmakkal dolgozik, olyan meghatározásokkal, amelyek természetéknál fogva kézzel foghatatlanok. De ennek ellenére van egy mandátumunk, ezt megpróbáljuk teljesíteni, minden energiát ebbe fektetünk, minden szaktudást, de küzdünk, fuldoklunk, egyfolytában ülésezünk, és higgyék el, valamennyit javult a helyzet. Három tagállamot kivéve, de hát azért három a 27-ből a sokkal kisebb, mint a múltban. Try to fulfill this mandate. Maybe the moment has come. Tehát van egy mandátumunk, és ezt megpróbáljuk teljesíteni. Tehát itt már aznak az ideje, hogy egy olyan jogalkotást alkossunk meg, amely komoly, kemény. Az, hogy ilyen nagy erőfeszítéseket fektettünk abba, hogy mekkorák a szabálytalanságok. Miért nem kérdezzük meg a tagállamokat az, hogy hány bírósági eljárás folyik csalás ügyekben? Nem kérdezzük ezt meg. Nem, nem adhatjuk hozzá ezt a kérdést? Nem, mert nem tetjük meg, mert ez, erre van egy jogszabály pedig akkor lennének megbízható és fontos adatok, mert akkor a tagállamoknak érdekében lenne azt mondják, ilyen, ilyen nagyra nőttek a számok, mert mi ilyen sok csalást üldözünk. De amíg nem ilyen a rendszer, addig senki sem lesz boldog. És egyébként nem mondják meg nekik, élve nem a gyanú, hogy sohasem fognak szándékosan mindent bevallani. Jó, befejezem. Csak ennyit szerettem volna mondani. Ami a visszanyeréseket illetően az objektív. És sokkal objektívebb, mint a csalás és a szabálytalanság, hiszen a csalás szabálytalanság fogalmát gyakorlatilag nekünk kellett kitalálni. Úgyhogy Ennyiről tudok beszámolni, és mértékben támogatom azt, ami a javaslatban és a jelentésben szerepel. Balcsétis úr jelentésével, és a bizottság az elnök félbeszakítja. Most már végére kell érnünk, nagyon. Be is fejeztem, mondja a hozzászóló. 5 percben állapodtunk meg, nem beszélünk az Olaf reformról, ez volt az ígéret a jelentéssel foglalkozunk, és hogyha a jogalkotás eddig nem teszi lehetővé, Keszle úr, elnézést, de én ebbe most belekötök. 18-25-kor mennem kell a koordinátorok jelentős nagyülésen előttünk. Fontos a téma, nem azt mondom, hogy nem, hogy háromszor megismétli, hogy a jelenlegi jog ezt nem teszi lehetővé, ez nem segít rajtunk pillanatnyilag. 5 perces választ kértem, és aláhúzták megint csak azt, amit az előadó mondott, az Olaf reformjára szükség van, hogy a megfelelő felmerülő pontokat, pontokat is tisztázzuk. Odi kolléga szeretne még egyszer hozzászólni elnézést. Nagyon rövid leszek. Van egy aggályom, amit most elmondok az összes ilyen ügyeknél ugye van felmerül a szabálytalanság és a csalás, és mi ezt összekeverjük, tehát a szabálytalanság hiba, nem? Tehát inkább, ha már így akarom. És a különbség a szándékosságban keresendő, hogyha büntetőjogilag közelítjük meg a kérdést. És az Európai Bizottság közé tette a csalás elleni fellépésre vonatkozó stratégiáját, és ha megnézzük ezt a jelentést, Köszönöm egyébként az előadónak az elmondottakat. Tehát, hogyha megnézzük ezt, a jelentést, és megnézzük a bizottság csalás elleni tevékenységre vonatkozó jelentését, akkor láthatjuk, hogy jó részt szabálytalanságokkal foglalkoznak, és a pénz visszaszerzésével. Itt igazából nem csalásról van szó. A csalás elleni fellépést nem sikerült jól megszervezni, és ezért nem is működik az EU-ban rendesen. Gyakorlatilag mi mindenkinek bölcs tanácsokat adunk, de a korrupció, a csalás nálunk is jelen van, és nem teszünk eleget. Ez az az érzés, ami felmerül bennem, hogyha ezt a szöveget átolvasom. Túl sokat foglalkozunk a szabálytalanságokkal, és túl keveset a csalással. Köszönöm szépen, ez megint csak visszaigazolja, igazolja, amit az Olaf képviseletében Kessler úr mondott. Odi úr aláírja ugyanezt. Kívánna még a végén reagálni az előadó, Bacsiti szúr? Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs túl sok idő, csak köszönetet mondok a hozzászólásokért, a kommentákért. Természetesen a parlament megvan a felelőssége a bizottságnak, és mindenkinek megvan a, az Olafnak is. És a cél az, hogy együtt próbáljunk fellépni a csalás ellen. Köszönöm szépen. Most, hogy az szorításába kerültünk, köszönöm Keszle úrnak, és köszönöm szépen az előadónak. Ezzel berekeztem az ülést. A következő ülésünk március 26-án van hétfőn. Álljunk meg egy pillanatra. Március 20-a, március 20-a. Tévedés volt. Köszönöm, akkor azt kérem, hogy az zárt ajtók feltételét teremtsük meg. Kedves kollégák, azt kérem önöktől, hogy az in-kamera, az árt ülés érdekében tevékenykedjünk. Köszönjük, hogy eljöttek, csatlakoztak az üléshez, és ha megkérhetem önöket, akkor a párbeszédeiket folytassák a termen kívül. Köszönöm.